Okay, good morning to you. Jó reggelt kívánok, kedves kollégák! Kezdjük akkor a ma reggeli ülésünket egy a külügyi bizottsággal közös napirendi ponttal, ami nagyon fontos téma mindkét szakbizottságunk számára, az új külső finanszírozási eszközökre vonatkozó programozás a következő MFF-fel kapcsolatban. Ahogyan tudják, a tárgyalási csapatunk együtt dolgozik a tanácssal és a bizottsággal annak érdekében, hogy fellendítse a tárgyalásokat egy olyan eszközzel kapcsolatban, amelynek megfelelő a költségvetése, olyan költségvetése van, amely megfelel a közös ambícióinknak, és biztosítja a parlament megfelelő szerepét, úgy a meglévő finanszírozási források ellenőrzése, mind a politikai irányítás tekintetében. A folyamatban lévő tárgyalások keretében a parlament parlament úgy döntött, hogy a következő tárgyalási területeket befagyasztja, amíg a tanácsnak teljes körű mandátuma nem lesz. Ez az irányítás, eh, kiadási célok, migráció és az európai fenntartható fejlesztési alap plusz, ez utóbbi szempontból a technikai aspektusokat kell megbeszélni. Amint a tárgyalások lezajlottak, a programozási folyamat megkezdődik. Ez az a pillanat, amikor a legfontosabb tevékenységi területekről, illetve költségvetésről döntenek a több éves és éves programok tekintetében. Mivel a, a programozási folyamat egy konkrét lépés a finanszírozás alokálása szempontjából, illetve a prioritást élvező területekre döntése szempontjából, ez kiemelten fontos tevékenység jelenség. És ebben a folyamatban, illetve az új rugalmas pénzügyi eszköz tekintetében a parlamentnek szerepet kell biztosítani annak érdekében, hogy például egy olyan keretet hozzanak létre, amely konzultációt és rendszeres jelentéstételt tesz lehetővé, valamint a dokumentumok megosztásával kapcsolatos nagyobb átláthatóság. A programozási folyamat lehetőséget biztosít arra, hogy a támogatás hatékonysági agendát megerősítsük, például közös programozással, illetve koordinálva az összes Európai Unió szereplőt egy koordinált és eredményorientált módon. Először is a hozzászólókat szeretném majd bemutatni, és megadnám a szót ennek keretében az AFET-nek az AFET elnökének. Köszönöm szépen, kollégák! Kicsik nem fér hozzá, hogy a programozási folyamat kiemelten fontos a külső tevékenységünk szempontjából, és olyan aspektus ez, ahol meg tudjuk erősíteni az együttműködésünket a bizottsággal és a külügyi szolgálattal a külső tevékenységek finanszírozásának összefüggésében. Ezért üdvözöljük azt a lehetőséget, hogy jobban megérthessük a programozási folyamatot, illetve annak módjait, hogy a parlament hogyan tud aktívabb szerepet játszani játszani ebben a folyamatban. Az első olvasati álláspontban az NDICI-jal kapcsolatban a parlament kifejezte az elvárásait azzal kapcsolatban, hogy a bizottság és a külügyi szolgálat fokozza koordinációját és együttműködését a programozás és az eszközök kezelése tekintetében. Központi szerepet kívánok biztosítani a külügyi szolgálatnak és a főképviselőnek a programozási folyamat során nagyon érdekel minket az, hogy a felszólalóink, a mai előadóink mit gondolnak erről az aspektusról. E témával kapcsolatban a vendégeink a következők. Alexei Jones úr, aki vezető szakpolitikai tisztségviselő, az Európai Fejlesztéspolitikai Irányítási Európai Központban. Itt van még velünk a UNIFO Coordination illetve a Nemzetközi Fejlesztési DEFCO főigazgatója, illetve Filberto Seriani Sevregondi, aki az Európai Külügyi Szolgálat ötös globális divíziójának vezetője. Hamarosan megadom önöknek a szót. Először Alexei Jones úrnak 10 perce van az előadásának megtartására parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr! Köszönjük a meghívást, nagy megtiszteltetés számunkra, hogy megragadhatjuk ezt a lehetőséget arra, hogy eszmét cseréljünk önökkel, a két szakbizottsággal, ezzel az összetett programozási folyamattal kapcsolatban az európai külügyi, illetve külső tevékenységi programozási időszakkal kapcsolatban. Az ECDP egy olyan kutatóközpont, amely vizsgálja, illetve levonja a tanulságokat a korábbi programozási időszakokkal kapcsolatban, az MFF tekintetében, és ennek alapján pedig szorosan figyelemmel kísértük az új javaslatokat, illetve vizsgáltuk, hogy melyek a fő aspektusok, kihívások, amelyeknél ez az új szomszédsági fejlesztés és nemzetműködési nemzetközi együttműködési eszköz tud a programozás tekintetében eredményezni. A programozás egy nagyon bonyolult európai döntéshozatali folyamat, amely 7 évente kerül megrendezésre, amelynek keretében a bizottság és a külügyi szolgálat meghatározza, hogy melyek az Európai Unió fő prioritása az együttműködés tekintetében a partnerországokkal együttműködve, illetve hogy milyen finanszírozási allokációkat biztosít, tehát gyakorlatilag arról dönt, hogy mennyit és hogyan tudunk elkölteni az Európai Uniós forrásokból az együttműködés, fejlesztési együttműködésre. Ez egy olyan folyamat, amelyhez a különböző szereplőkkel nagyon szoros együttműködésre és párbeszédre van szükség a partnerországokkal, a tagállamokkal, az Európai Parlamenttel. Egy zárójelet nyitnék most, ahogyan a tagállamok szerepe, szerepét jogilag biztosítják a jogszabályok számára a programozási folyamatban. Az Európai Parlamentnek nincsen ilyen konkrét szerepe. Ha a programozási folyamat, mint olyan, nem lenne önmagában eléggé bonyolult, ennek az új NDICI eszköznek a programozása új kihívásokat, de új lehetőségeket is magában hordoz, figyelembe véve ennek az eszköznek a hatáját és eszközeit. A programozás, ennek az eszköznek a programozása nagyon komoly politikai, szakpolitikai és bürokráciával kapcsolatos feladat lesz, és ahogyan elmondtam, az NDIC eszköz nagyon tág hatállyal rendelkezik, az Európai Uniónak az átgondolt ambícióit tartalmazza, az Európai Unió külügyi fellépése tekintetében kiterjesztett mandátumot, szakpolitikai irányítású illetve tartalmazza, hogy milyen szerepet kíván játszani az Európai Unió partnerországokkal, és saját külső forrásainak stratégiai jellegű felhasználását érinti, illetve ennek az eszköznek az átfogóbb jellegű felhasználása, ami túlmutat a szigorú értelemben vett fejlesztési együttműködésen. Üdvözöljük ezeket az új célkitűzéseket, azonban ehhez új munkamódszerekre van szükség, és új programozási módszerekre az Európai európai fejlesztési együttműködés tekintetében. Valószínűleg a legfontosabb feladat jelen pillanatban az az, hogy egy stratégiai és integrálta programozás felé mozduljunk el, ami támogatja a szakpolitikai irányítású együttműködést, ugyanakkor viszont teljes mértékben megfelel az Európai Unió értékeinek és globális kötelezettségvállalásainak. Ez azt jelenti egészen konkrétan, hogy azonosítsuk be és határozzuk meg, hogy az Európai Unió és a tagállamok milyen fő célkitűzésekkel rendelkeznek a partnerországokkal való együttműködésben. Ez azt is jelenti, hogy biztosítanunk kell, hogy ezek az érdekek és célkitűzések összhangban álljanak a partnerországok saját érdekeivel. A stratégia és integrált programozás azt jelenti, hogy mobilizálni kell az Európai Unió szakpolitikai eszközök teljes körét, illetve a külső tevékenységünk teljes körét e célkitűzés eléréséhez. Ez azt jelenti, hogy nagyon fontos kihívás áll előttünk. És a legutóbbi elemzésünk azt mutatja, hogy fel kell rázni a programozási megközelítéseket és módozatokat, hogyha az Európai Unió valóban fel akar nőni az ambícióihoz és kötelezettségvállalásaihoz. Most négy fő kihívást szeretnék felhangsúlyozni, azok közül, amelyeknél azt mondjuk, hogy vannak ígéretes lehetőségek, azonban komoly kihívások is. Először is az Európai Unió nagyon komolyan elkötelezett a 2030-as agenda irányába a fenntartható fejlesztési célok tekintetében, ugyanakkor viszont az Európai Unió külső tevékenységét orientáltabbá kívánja tenni. Én azt gondolom, hogy a kettő között nincsen ellentmondás, ezért szerencsére az Európai Unió érdekei az SDG-k, tehát a fejlesztési célok, fenntartható fejlesztési célok összhangban állnak egymással, vannak azonban feszültségek, ezeket kezelni kell, különösen olyan területeken, mint például a migráció, az energiabiztonság, a beruházás támogatás. Sőt, vannak edis kurzus ellenére vannak eltérő, ütköző vélemények és perspektívák, még az uniós intézmények között is azzal kapcsolatban, hogy a fenntartható fejlesztési célok tekinthetjük-e a fő belépési pontnak a partnerországokkal való együttműködésben és a programozási tevékenység megkezdésében. A következő fennmaradó megoldatlan kérdés, ez az Európai Uniós prioritások azonosítása. Az Európai Uniós szakpolitikai keret, amely a programozási folyamatot irányítja, nagyon tág, és különösen elmondható, hogy nagyon széleskörű beavatkozás intervenciós területeket biztosít, ezeket ezekkel kapcsolatban prioritásokat kell felállítani. Az úgynevezett előprogramozási tevékenységre támaszkodik ez a folyamat, különösen az ország és régió szempontú stratégiai értékelés tekintetében, ahol beazonosítjuk a kölcsönös érdekeket a partnerországokkal, ez pedig nagyon fontos alapja az célkitűzések azonosításának. Ezen kívül az is várható, hogy az bizottság új politikai prioritásai, például a digitalizáció, a migráció, a biztonság, illetve a zöld megállapodás befolyással lesz majd a programozási döntésekre. Az Európai Unió politikai prioritásai nem lehetnek preskriptív jellegűek az országok prioritása és felelősségvállalása kárára. A harmadik szempont, amit szerettem volna hangsúlyozni, ez arra vonatkozik, hogy a 2030-as agendával ez hogyan áll összefüggésben, és mindenki az EU-t is beleértve elismeri, hogy a 2030-as agenda természeténél fogva integrált és integráltabb fellépéseket igényel, amelyek megerősítik egymást. Azonban úgy tűnik, hogy senki nem tudja igazán, hogy ez hogyan csinálhatja, hogyan lehet együttműködni integráltabb módon az SDG-vel kapcsolatos szinergiák, ellensúlyozások nagyon bonyolult folyamatot jelentene, különösen az országok kontextusában. Voltak alternatív, innovatív megközelítések a közelmúltban, amelyek segíthetnek a a dependencia csökkentésében, illetve a siló jellegű megközelítések felszámolásában. Például az változás elméletének megközelítése az SDG monitorozása és ezen összefüggések megértése, illetve a célokon és eredményeken alapuló programozás. A negyedik pont, és ez valóban egy egyrészt egy szükségesség, másrészt ígéretes út is, ez az, hogy az Európai Uniónak szorosabban, szisztematikusabban kell együttműködnie az érintett szereplőkkel a nemzetközi fejlesztési együttműködés terén, beleértve a partnerországokat, túlmutatva a kormányokon, beleértve a civil társadalmat, a helyi önkormányzatokat annak érdekében, hogy a fejlesztési stratégiákban demokratikusabb legyen a felelősségvállalás. Szorosabban együtt kell működni az Európai Uniós tagállamokkal, közös programozást kell megvalósítani, ez a preferált megközelítés. Meg kell erősíteni az Európai Unió kollektív hatását és multiplikátor hatását. A befektetések támogatása is azt igényli, hogy szorosabban együtt kell működni az EBB-vel, illetve más európai fejlesztésfinanszírozási intézményekkel, hogy stratégiai módon tudjuk támogatni a partnerországokban a beruházásokat, az IFSD plusz tekintetében például, és biztosítanunk kell, hogy az ensz és más több oldalú multilaterális szervezetekkel is együttműködjünk. Ezek a partnerségek a különböző szereplőkkel szükségesek, fontosak, ugyanakkor viszont nehézséget okozhat gyakorlati megvalósításuk. Nézzük akkor, hogy a programozási folyamat most, hogy megkezdődött, jobban mondva az előprogramozási folyamat, az NDICI programozási folyamat teljes sebességét az elkövetkező hónapokban fogja elérni, annak érdekében, hogy megfogalmazzák a több éves ország és regionális indikatív programokat, még az év vége előtt, annak érdekében, hogy megkezdődhessen a programozás és a programok 2021. január 1-től. Ami közelebb áll hozzánk, az az, hogy eh, vannak programozási iránymutatások, ezeket a bizottság és a külügyi szolgálat jelenleg dolgozi, dolgozza ki. Ezeket néhány hónapon belül küldik ki a delegációk részére, olyan delegációk részére, akik a programozás alapmunkáját végzik el, lefolytatják a helyi szereplőkkel a konzultációkat, és remélhetőleg a programozási iránymutatások instrukciókat tartalmaznak majd azon elvekről, mérföldkövekről, amelyek a programozási folyamatot jellemzik. Remélhetőleg biztosítják, majd illetve pontosítják azokat a nyitva álló kérdéseket, amelyeket szeretnék megemlíteni, hogy a programozási gyakorlatot amely nagyon komplex és bürokratikus, hogyan lehet ezt a folyamatot tehát stratégiai, rugalmas és koherens eszközé tenni. Köszönöm szépen most a figyelmüket, és a várjuk a vitát. Köszönöm szépen, Vincent Grimo úrnak fogom megadni most a szót a következő prezentációhoz. Igen, látom, ott ül. Önnek pedig 5 perce van. Jó napot kívánok, köszönöm szépen hogy meghívtak és megkapom a szót. Néhány kiegészítő szóval szeretném kollégámat kiegészíteni. A programok kialakítása, előkészítése tekintetében a következő ciklusban, illetve még gondolkozunk a korrekciók lehetőségéről is, hogyan lehet módosítani a programokat. Mi, az Európai Unió nagy lehetőséggel bírunk éppen most, hiszem új pénzügyi tervidőszak veszi kezdetét 2021-ben, és az NEICI-jal jogalapot kapunk, amely segíti a programozás kialakítását, javítását. Nagy tapasztalatok gyűltek össze nálunk, de ugyanakkor fontos, hogy javítsuk az idáig elvégzett munkát. Az új MFF egy új politikai ciklussal is együtt jár, egy új politikai vezetés vette át a vezető pozíciókat. Éppen ezért úgy gondolom, hogy itt feladatunk az, hogy a legtöbbet kihozzuk a következő programidőszakból. Valóban az a kérdés, hogy hogyan tudjuk az EU külügyi együttműködését jobban fókuszálni, milyen új formákat tudunk kialakítani, és hogyan tudjuk biztosítani, hogy ez az együttműködés az EU érdekeit és prioritásait vegye figyelembe. Tudjuk a tapasztalatból, hogy a legtöbb program, amelyet az EU folytat, Ezekben partnerekre van szükség, arra van szükség, hogy az ownership kialakuljon, partner, az partner országok is magukénak érezzék ezeket a programokat. Máskülönben ezek nem működhetnek. Végezetül tehát a dialógus, a párbeszéd és a konzultáció játszik fontos szerepet partnereinkkel. Be kell vonni a civil társadalmat, a magánágazatot és a nem állami szereplőket is, ez az ő bevonásuk teszi sikeresé a programot. A harmadik elem, melyet ki szeretnék emelni, abban a kihívásban rejlik, hogy összekapcsoljuk a területem összegyűlt tudást, szakértelmet, főleg az EU delegációknál összegyűlt tudást, összekapcsoljuk a politikai irányokkal, célkitűzésekkel, és így határozzuk meg a fő területeket, a New Green Deal, a digitális program, a migrációs partnerség, a biztonsági együttműködés prioritásait, és ezeket utána lebontsuk a harmadik államok valóságára, mindennapi valóságára. Ezek azok a kihívások, amelyekre választ kell adnunk. Ezeket a kihívásokat ugyanakkor <clears throat> a konkrét költségvetési célok megfogalmazásánál is figyelembe kell venni. Humanitárius együttműködés, éghajlat célok, hogy csak párat mondjuk. Annak érdekében, hogy a rendelet különböző ország programjai figyelembe vegyék ezeket a célokat. Három innovatív megoldásról szeretnék beszélni az ICL keretén belül, és ebben elég nagy a konszenzus az Európai Parlament és a Tanács között. Egyrészt becsvágyó program van szükség, amikor arról beszélünk, hogyan működjünk együtt a tagállamokkal. Fontos, hogy a programok kiterjedtebbek legyenek, és az EU és a tagállamok jobban együttműködjenek annak érdekében, hogy jobb eredményeket érjenek el. A második elem melyet ki szeretnék emelni, az országszintű fókuszról szól. Jelesül, hogy az országprogramok minden olyan kérdést kialakítsanak, ami ott kialakítható és elérhető annak érdekében, hogy koherensek legyenek. Persze lesznek regionális programok, és lesznek átfogó programok, ahol a bizottság széles, globális kezdeményezésekbe ágyazza be a fellépését. A harmadik csapás irány pedig, ha harmadik változás pedig az EU eszköztárának evolúciója, modernizációja rejlik. Ázsia, Latin Amerika és más régiók irányában is új innovatív költségvetési eszközökkel dolgozunk. Ez egy új kihívást jelent számunkra, és számos új párbeszédet folytatunk majd a helyi szereplőkkel, um, pénzügyi intézményekkel, helyi ügynökségekkel, és így uh, próbáljuk a becsvágyó céljainkat uh, egy új progresszív keretben megvalósítani. Persze még mindig az előfezi, előkészítés fázisában vagyunk, a programozás előkészítése fázisában vagyunk, és a konzultációk már zajlanak. Az európai klaszter és a helyi szereplőkkel, vagy a helyi, az országokkal való konzultáció folyik, valamint a Világbankkal, az ensz és a nemzeti donátorokkal, és reméljük, hogy a koordináció végezetével sikerül majd az új programot még idén tavasszal útjára indítani. Köszönöm szépen. Azt mondták, hogy valaki még kiegészítő észrevételeket akar tenni a bizottság részéről, nem? Rendben van. Akkor Gondi úrnak adom meg a szót, tessék parancsoljon. Köszönöm, elnök úr, jó napot kívánok mindenkinek. Úgy gondolom, hogy a ECDPM-es kollega Alexi Jones előadása nagyon érdekes volt. Fontos, hogy az Európai Unió saját szándékát, az intézmények saját szándékát meghatározzák, annak érdekében, hogy egy olyan programciklus jöjjön létre, amelyben az EU érdekeit asszorti, asszertívabb módon határozzák meg, és ahol a stratégiai prioritások a kezdetektől fogva meghatározásra kerülnek. Ezek a prioritások kell, hogy meghatározzák az új programciklust. Nem ezt jelenti ez, hogy unilaterálisan lépnénk föl, és csak a mi elképzeléseink szerint működnék együtt a fejlesztés együttműködés területén, fittyet hányva a partnerországok véleményére, nem. Saját stratégiai prioritásunk ismereteiben kell megtalálnunk a közös, a partnerországokkal közös pontokat. Szolgálataink, és persze az Európai Unió kihelyezett delegációi, országspecifikus elemzéseket hajtanak végre, és ez kimutatja, hogy nagy a konvergencia a tekintetben, hogy melyek a fő kérdések, amelyeket kezelni szeretnénk a kormányzás kérdése, a stabilitás és a béke kérdése, a munkahelyek teremtésének kérdése, ugye főleg Afrika tekintetében, ahol demográfiai növekedés tanúi vagyunk, fontos ez, biztosítani kell, hogy a fiatalok munkához jussanak, az éghajlatváltozásból eredő kihívások, a digitális szakadék áthidalása, hogy csak néhányat mondjak, a magánágazat fejlesztési beruházásokban való passzív részvételének meghaladása, hiszen túl sok pénzügyi kockázatot látnak a magánbefektetők. Egy szóval nagy a konvergencia az Európai Uniós vélemény és a partnerországok prioritásai között. Ezeket a prioritásokat az új bizottság, a New Green Deal program és a más programok, mint a digitális program vagy a prosperitásról szóló tervezetben világosan meghatároztam. Az ECDPM-ből jövő kollégám beszélt az Európai Unió megközelítése és az SDG-k, a fenntartható fejlesztési célok az ENSZ céljai közötti összeegyeztethetőség kérdéséről. Az SDG-k horizontális dimenziót adnak szakpolitikáink számára az Európai Unión belül is. Ám hogyha egy olyan kezdeményezésre gondolunk, mint a Green Deal vagy a Párizsi Egyezmény fenntartásának céljait veszük figyelembe, ezek teljesen megfelelnek az SDG-knek. A migrációs szempont, hogy arról is beszéljünk, Az európai javaslat célkitűzése az, hogy a migrációs kérdéseket a partnerországokkal való fellépésünk keretén belül ne izolált eh, módon kezeljük. Nem specifikus a migrációt kezelő eszközöket eh, vizsgálunk az EU-n belül, és aztán az külügyi politikában, nem. Éppen, hogy a partnerországokkal való együttműködés keretén belül, és ezek az, az együttműködés a szociális, a gazdaság és a környezeti szempontokat vetik föl, ezen kontextusban kezeljük és vizsgáljuk a migráció kérdését is, hiszen ennek gazdasági és szociális vetülete is van. A tárgyalások végén úgy gondolom, hogy kijelenthetem, hogy a 10%-os migrációs cél, nem tudom még kijelenteni, hogy a 10%-os költségvetési arányt elérjük-e vagy nem. Az ECI a EFSD plusz blending és garancia célokban előrelépéseket irányoz elő az Addis Abebai akcióterv keretein belül. Azt hiszem, hogy ez egy olyan megközelítés, amely abszolút koherens a fenntartható fejlesztési célokkal, az SDG-kkel. Még két észrevételem van az EU és a tagállamok jobb együttműködéséről. Ez itt az a fontos, nem csak az a fontos, hogy koordináljunk, hanem egy hangon szólaljunk meg a tagállamok szintjén és az EU szintjén. Az EU tagállamok, amikor a partnerországokkal kapcsolatban vannak, illetve más európai partnereink, hogyha egy hangon szólalnak fel, akkor hatásosabbak vagyunk, mi vagyunk a legnagyobb donátor a világon, ezért fontos, hogy céljainkat szolgáljuk és elérjük, de ugyanakkor befolyással is bírjunk a partnerországokban, és ezt a legjobban úgy lehet elérni, ha az Európai Unió és a tagállamok valóban egy hangon szólalnak meg. A másik elemeiről beszélni szeretnék a következő. A jövendőbeli programot nem csak a partnerországokkal való bilaterális szempontok szerint vizsgáljuk, hanem a szövetségek létrehozása szempontjából is. Egyre inkább komplex, ugyanakkor egyre inkább fragmentált is a világ, és ebben a világban a multilaterális megoldásokat és a regionális együttműködéseket kell támogatnunk az egy országgal való kapcsolatunk nem úgy néz ki, hogy mi vagyunk ezzel az országgal partner, hanem azon gondolkozunk mindig, hogy hogyan lehet a globális arénában vagy a regionális szintéren új szövetségeket létrehozni. Ez egy új elem. Látom, hogy már majd, hogy nem túlléptem az időt, de mégis kiemelném, hogy úgy gondolom, hogy az Európai Parlamenttel el kell mélyítenünk a stratégiai célkitűzések irányultságáról való párbeszédet. A jogalkotói együtt döntés keretén belül mozgunk, tehát ezt a, ezeket a kérdéseket együttműködésben kell megoldani, és úgy gondoljuk, hogy a stratégiai megközelítés, a stratégiai megközelítés a programozásban jó alapot ad az Európai Parlamenttel való együttműködésünk számára. Köszönöm kérdések, észrevételek a képviselőtársaink nevében. Neusser úr, tessék, parancsoljon. Köszönöm szépen ezt az előadást, ezeket az előadásokat. Valóban nagyon bonyolult és átfogó megközelítéssel van dolgunk. Roppant technikai ez a dossziém, és azt hiszem, hogy a valós eredményeket akkor látjuk, amikor majd gyakorlatban alkalmazzák e költségvetést. Arról van szó, mit teszünk a fejlesztési együttműködésben, mennyi pénzt mire fordítunk. De az a kérdés, hogy ki ellenőrzi mindezt. Az Európai Parlament itt ebben az ellenőrzés területén meghatározó szerephez juthat. Ám a szerződések erről nem szólnak ugyanakkor számunkra parlamenti képviselők számára lehetőséget biztosítanak, hogy aktívak legyünk ezen a területen, és ellenőrzést végezzünk a fölött, hogy hova irányítják a pénzeket. Másrészt a parlamenten belüli hatáskör kérdését is felvetem. Ki felel e kérdésért, inkább a külügyi, vagy inkább a fejlesztési szakbizottság? átfogó megközelítés a szegénység felszámolásától indul egészen az Európai Beruházási Bank beruházási politikájáig, amiben reméljük, hogy kockázatbarátabb lesz a jövőben. Van egy kérdésem. Emlékszem arra a tervezetre, amelyben amelyet korán bemutattak, és mindegyik kérdés a migráció kérdését is tartalmazta. Én attól félek, hogy túlon túl is felülírja a migráció kérdése az fejlesztés együttműködés kérdését. Utolsó kérdés, ami bizonytalanságból ered, mégpedig, hogy esetleg a fejlesztési támogatásokat, vagy a krízis helyzetek megoldására szolgáló támogatásokat a partnerországok katonai célokra csoportosíthatják át. Így van, ezt kérdezem. Köszönöm. Hölvényi úr, tessék parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm ezen informatív bemutatókat. Úgy gondolom, hogy számunkra a fejlesztési szakbizottságban az a legfontosabb, hogy azon ágazatokra koncentráljunk, amelyek a fejlesztéshez járulhatnak hozzá. A külügyi finanszírozási eszköz a fejlesztés területén megítélésem szerint a migráció kiváltókait kell, hogy megszólítsa és kezelje. Neuser úrnak, barátomnak és kollégámnak az általam mondottakat nem kell kommentálnom, de úgy gondolom, hogy a migráció kiváltó okai tekintetében realistább volna, realistább megközelítés az, hogy a migráció kiváltó okait kezeljük, és és ne úgy érveljünk, hogy a fejlesztési politika valami militarizáció eszközét jelentheti. Konkrét kérdésem van. Amiről beszámoltak, ez vagy a flash információ volt, vagy pedig már korábban látott prezentációk anyagait mondták el. Konkrét kérdésem, és kérem, hogy válaszolják ezt meg, a következő, támogatnunk kell az oktatást. Az oktatás kulcs jelentőséget játszik a legnagyobb kihívások megoldásában a fejlődő világban. Kérem, legyenek egy kicsit konkrétabbak. Hogyan lehet hogyan döntenek arról, hogy milyen eh, fejlesztési forrásokat csoportosítanak az, az ö, oktatás területére. Mind a köz, mind a felsőoktatás területén szükség lesz eh, forrásokra, és az afrikai egyetemi együttműködés, amely az országok átalakulása szempontjából alapvető jelentőségű, hogyan látják ennek az együttműködésnek a jövőjét? Köszönöm szépen, kedves kollégáim, kérem, hogy a felszólalási idejüket két percben ne korlátozzák. Rinyú nevében Sábó asszonynak adom meg a szót, tessék parancsoljon. Igen, köszönöm szépen. Köszönöm ezeket a nagyon érdekes előadásokat. Két uh, észrevételem és egy kérdésem van. Úgy gondolom, hogy nem mond egymásnak ellent a fejleszt, fenntartható fejlesztési cél, illetve ezen pénzeszköznek a kialakítása, a, fej, a fenntartható fejlesztési célok minden egyes a földünkön lévő országra célokat határoznak meg, és mind a civil szervezetek, mind a gazdasági szereplők számára iránymutatást jelentenek. Ez adja a fenntartható fejlesztési célok és a párizsi célok adják a fellépésünk kereteit. Tehát ne úgy beszéljünk erről, hogy ezek nem összeegyeztethetők. Másrészt pedig um, változó világban élünk, ebben a változó világban kell fellépnünk, a pénzügyi partnerek, az Európai Unió pénzügyi partnerei a harmadik államokkal való együttműködésük során mindig figyelemmel hogy legyenek a világpolitika fejleményekre, mondjuk Kína növekvő szerepére. Kérdésem pedig a következő. Egyre több szélsőséges meteorológiai esemény tanúi vagyunk az éghajlatváltozás kontextusában, és fontos, hogy specifikus megelőző intézkedéseket is figyelembe vegyünk, ne csak tüzet olcsunk, úgymond, meg kell változtatni a termelés modelljét is annak érdekében, hogy megfeleljünk ezen kihívásoknak. Köszönöm. Um. Köszönjük szépen. Most pedig megadom a szót Bilde asszonynak az ID frakciótól. Merci, Monsieur le Président. Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen ezt, ezeket az előadásokat. Az Európai Unió menetrendjét izgalommal olvastam, és osztom Rivázi kollégám aggodalmait a nemzeti szerepvállalás tekintetében. Az Európai Uniónak és az ENSZ-nek felelősséget kell vállalni, de nem lehet egyedül felelősséget vállalni és nem lehetünk mi például az egyedüli partner, nem is vagyunk, például Kínáról, Kína szerepvállalását is látni kell. Például a kínai cégek Eritreában, Addigádán és Erotrek között közutakat építenek, vagy és úgy, hogy a nemzetközi munkahogyi szabályokra fittyet hánynak, az Európai Unió delegációja fontos, hogy tájékoztasson erről a kínaiak által vezetett projektről, és beszámoljon arról is, a kollégáim arról tájékoztatnak, hogy nem a napi rendi ponthoz szól hozzám teljesen más napirendi ponthoz szól hozzá, az eritreaihoz, már pedig még nem ott tartunk képviselőtársam. Úgyhogy most Charles Görensnek adom meg a szót a Rinyó nevében. Köszönöm szépen, elnök. Elnök úr, nagy figyelemmel hallgattam az előadását. Az ICPDM eh, kollégáját érdeklődés hallottam, ez egy megkerülhetetlen partner az Európai Uniónak. Úgy gondolom, hogy az Európai Unió öm, fellépéséről elégedettséggel számolhatunk be, és nagyon fontos, hogy az NDICI kereteit is figyelembe vegyük. Észrevételem, a következőre vonatkozik, és erről vita van közöttünk, de nem beszéltünk róla. Amikor egy eszközről beszélünk, akkor a demokráciáról egyszer sem beszéltünk. A kormányzás számunkra elengedhetetlen szempont. A demokratikus szempont az, amely bennünket másoktól megkülönböztet. Az egyik nagy előnye ennek a fejlesztési együttműködési eszköznek éppen az, hogy az Európai Parlament érvényesíti azt a jogot, amelyet alapvetőnek tartunk, demokratizálni kell az országokat. Nem lehet megkerülni ezt a demokratikus jogot. A végrehajtó hatalom fellépését így kell végrehajtani, de öm, persze nekünk is figyelembe kell venni ezeket az elveket. Ez tehát elengedhetetlen, eszenciális jelentőséggel bír. A más fellépés más szereplőktől bennünket, ez különböztet meg. Ez a nehéz célkitűzés, de hát a nehéz célkitűzés nem szabad, hogy visszariasszon bennünket, és fejlesztési politikánkat a jó kormányzás elve alapján kell a partnerekkel kialakítanunk. Párbeszédben, kölcsönös tisztelet keretén belül, és a demokratikus elvek érvényesítésével és tiszteletben tartásával. Azt gondolom, ezt a szempontot az új eszközben figyelembe kell venni. Másrészt, látni kell azt a kontextust, amelyben a fejlesztési politika működik. Különböző szereplők vannak a szintérem, és egyre nagyobb befolyással bírnak. És így fennáll annak a veszélyem, hogy befolyásunkat veszítjük a világ szinterén. Oroszország több afrikai országgal katonai együttműködést köt, Kína, nincs olyan kikötő, nincs olyan repülőtér, nincs olyan nagy infrastruktúrás beruházás Afrikában, amelyet kínai részvétel nélkül, vagy nem teljesen kínai vezénylés alatt hajtanának végre. Úgy gondolom, hogy ezt a kérdést igenis tematizálnunk kell, fel kell vetnünk, hiszen nagyon kevéssé látható mi szerepvállalásunk más szereplőkkel összevetve. Utolsó észrevételem pedig úgy gondolom, hogy nem voltunk elég negatívak a tagállamok tekintetében. A tagállamok jelenleg azt csinálnak, amit akarnak, és versengenek Afrikában. Nem csak a tekintetben, hogy ki tudja a saját céljait a legjobban, nem abban versengenek, ki tudja az európai közös együttműködési célokat megvalósítani, hanem a saját céljaikat követik, a saját pecsenyéjüket sütögetik. Ezért úgy gondolom, hogy itt nagyobb együttműködésre van szükség, és kíváncsian várom, hogy merre haladunk tovább. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon röviden szólnék csak hozzá egy nagyon gyakorlati kérdést szeretnék fölvetni. Mégpedig a harmadik országban tapasztalható helyzettel kapcsolatosan. A kérdésem tehát a következő. Hogyan lehet biztosítani azt, hogy a helyzettel kapcsolatos gyakorlati tudnivalókat figyelembe vegyék a menedzsment, tehát az irányítás szintjén és a politika szintjén. Köszönöm. Köszönöm szépen ezt a rövid kérdést. Bulman úrnak adok szót. Köszönöm szépen. Két kiegészítő kérdést vetnék fel. Ugyanis véleményem szerint két téma van, amelyről még beszélnünk kell a soron következtető egyeztetések során. Tudom, hogy az LKS nem a tanácsot, képvis, tanácsot képviseli, de én szeretném azt kérni, hogy igenis konfrontálják ezekkel a témákkal a tagállamokat, tehát a tanácsot. Hogy egy teljesen új megközelítést akarunk, amely egyre holisztikusabb, egyre több funkciót tölt be, akkor ez egy multilaterális megközelítés, egy többoldalú megközelítés révén valósul meg, vagy pedig folyamatosan bilaterális megközelítést alkalmazunk a tagállamok révén. Mi tehát a megfelelő mix? A tagállamokban vannak nagyon jól működő, befolyással bíró ügynökségek. Mi itt a megfelelő út? Néha az az érzésem, hogy a tagállamok azzal érvelnek, hogy egyre komplexebb, összetettebb megközelítésre van szükség, másrésztről nem hajlandóak a megfelelő mm-hmm. költségvetést biztosítani, és aztán inkább bilaterális szintéren lépnek föl. Ez viszont egy megkérdőjelezhető stratégia a politika szempontjából. A második elem, amelyet felvetnék, és szeretnék gratulálni Jones úrnak, hiszen hogyha valaki végighallgatta önt, akkor ön megnevezte az összes konfliktust, de nagyon diplomatikus nyelvezetet használt mindeközben, és felvázolt esetleges megoldásokat, azt illetően, hogy hogyan lehetne egy, összeegyeztetni egymással a különböző érdekeket. Nagyon ügyesen csinálta, de nem vagyok teljesen biztos abban, hogy ez működőképes. Én a magam részéről azt mondanám, hogy nem az, mert ha komolyan gondoljuk az SDG-kben lefektetett célkitűzéseket, akkor nem képviselhetjük a tagállamok rövidtávú érdekeit. Lehet, hogy ezzel egy katasztrófa felé haladunk, hogyha nem hangsúlyozzuk eléggé, hogy az SDG-k képezik a központi magját a politikánknak. És akkor ez a DEFCO-hoz tartozna, és akkor a DEFCO-hoz intézett kérdés is ez egyben. Köszönöm szépen! Tobé úr, mint társ elnöke ennek az ülésnek szintén szót kért, úgyhogy meg is adom önnek a szót, és akkor kérem, hogy vezesse tovább az ülést. Köszönöm szépen, köszönöm mindenkinek, aki hozzászólt az eszmecseréhez, köszönöm a konkrét kérdéseket is. Én a magam részéről azt gondolom, hogy egyetérthetünk abban, hogy egy rugalmas pénzügyi finanszírozási eszközt akarunk, rugalmas programozást akarunk, de gondolom nem egyedül vagyok azzal a nézetemmel, hogy a parlamentnek is fontos szerepet kell szánni mindebben. Amikor például a konzultációs keretek kialakításáról van szó, a rendszeres jelentéstételről, a dokumentumok megosztásáról, átláthatóságról, és őszintén szólva nem igazán látom, hogy a parlament ezen véleményét határozottan támogatnák. A kérdésem elsősorban a bizottsághoz az, hogy ez miért van így? Miért nem tudják elismerni, hogy a parlamentnek is fontos szerepet kell biztosítani mindebben? Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor újra megadnám a kollégáknak a szót, akik a bevezető előadásokat megtartották. Jones úr, válaszolna néhány kérdésre? Igen, köszönöm szépen, köszönöm a kérdéseket és észrevételeket, és köszönöm a bírálatokat is. Reagálnék néhány felvetésre, talán az irányítással kezdeném. Tulajdonképpen néhány hónappal ezelőtt az előző jogalkotási ciklusban volt egy meghallgatás az irányításhoz kapcsolódó kérdésekről, és volt egy workshop is. Az irányítás vagy governance valóban kulcsfontosságú kérdés a több éves pénzügyi keretről szóló vita keretén belül, nagyon fontos kérdés, hogy ez az új programozási folyamat pontosan milyen eredményekre is jut majd. És ahogyan a parlament többször is hangsúlyozta, ez nagyon fontos jogi kérdéseket vet fel. Nem akartam megkerülni ezt a témát, egyszerűen nem tartozott szorosan az előadásom témájához. Ami az SDG-k és az EU-s érdekek közötti ellentétet, vagy állítólagos ellentétet illeti, attól függ, hogy ezeket a kérdéseket hogyan szemléljük, milyen szinten szemléljük. Ami a politikai diskurzust illeti, nyilvánvalóan mindenki egyetért abban, hogy a fenntartható fejlesztési célok, az SDG-k, amelyek mellett az EU vállalást tett, képezik azt a menetrendet, amely mentén az EU a partnerországokhoz fűződő kapcsolatát definiálja, de nyilván az ördög a részletekben rejlik. Nagyon nehéz a rövid távú, hosszú távú érdekeket összeegyeztetni egymással, nehéz a belpolitikai és külpolitikai célokat összeegyeztetni egymással. A fenntartható fejlesztési politikai koherencia, ahogyan ezt nevezni szoktuk, nagyon bonyolultá teszi a helyzetet, és itt kiütköznek a feszültségek, az ellentétek. Felvetek néhány témát, ahol például észlelhetünk ilyen jellegű ellentétet vagy feszültséget, Nyilvánvalóan, vagy felvetettem néhány ilyen példát, és nyilvánvalóan nagyon fontos tehát, hogy milyen szinten szemléljük ezeket az SDG-s vállalásokat. Köszönöm szépen! Én is válaszolnék néhány felvetésre. Nagyon sok minden elhangzott, megpróbálom kiszűrni azokat, amelyek kifejezetten hozzám tartoznak. Volt egy kérdés a katonai, katonaságnak nyújtott támogatásról. Azt hiszem, az NDICI eszköz kapcsán ugyanazok a korlátok érvényesek, amelyeket a CBSD kapacitásépítés kapcsán is meghatároztunk. Az NDICI tehát csak is a biztonságpolitikai szerep, azokat a biztonságpolitikai szereplőket adott esetben hadsereget támogatja, hogyha a természeti katasztrófákra való reakcióról van szó, vagy hasonlókról. Az NDICI tehát ilyen esetben akár támogatást nyújthat a hadseregnek, vagy a hozzá kapcsolódó szereplőknek. És aztán van egy külön javaslat, amely a költségvetésen kívül egy európai békefenntartó facilitást hozna létre, pontosan a célból, hogy a békefenntartó misszióknak nyújtson segítséget a partnerországokban, vagy hogy támogassa a polgári jellegű vagy katonai jellegű EU-s missziókat pénzügyileg. Ami a migrációt illeti, még egyszer megerősíteném, hogy a migráció valójában egy olyan kérdés, amelynek nagyon sok vetülete van, és ennek megfelelően kell kezelni. Nyilvánvalóan a migráció kiváltó okait kezelni kell, például munkalehetőségeket, vállalkozói, vállalkozási lehetőségeket teremtve, a polgári részvételt erősítve az adott országokban, megemlíteném ehelyütt a az adott ország kapacitása, intézményes kapacitásainak kiépítését, a különböző okmányokhoz kapcsolódó kapacitások, a migrációs és menekült hullámok kezeléséhez kapcsolódó kapacitások képítése, és így tovább. A valetai folyamat pontosan ezt a megközelítést fektette le az afrikai az Afrikára vonatkozó EU alap létrehozásával ezt az átfogó megközelítést kell a továbbiakban is alkalmazni. Elhangzott egy megjegyzés az éghajlatváltozással kapcsolatban. Nagyon fontosnak tartom, hogy a partnereinket támogassuk abban, hogy új zöld technológiákat vezethessenek be, anélkül, hogy a deindustrializáció fájdalmas folyamatán végig kellene menniük, és végezetül teljes mértékben támogatom azt, amit Görenc úr mondott a demokráciával és az emberi jogokkal kapcsolatosan. Ezek továbbra is a fő értékeink. Mi vagyunk a világban az egyetlen olyan szervezet, amely ezeket az értékeket hatásosan és eredményesen képviseli. Nagyon fontos, hogy hűek maradjunk értékeinkhez. Ami pedig a közös programozást életi, úgy látom, előrelépés történt. Ugyanis 60 országban már aktív közös programozási folyamat indul el. A célunk az, hogy az összes országgal lefektessük az alapokat ehhez, ezzel meghaladva azt a fragmentációt, amelyre többen is utaltak. Egy új platforma, egy nyílt platformra van szükség például a beruházás támogatásra. Ehelyütt az Európai Beruházási Bank, a Fejlesztési és Újjáépítési Bank is részt vehetne a közös projektek kialakításában. Nagyon innovatív, korszerű platformak tartom az említett platformot, amely előmozdítja a defragmentációt a tagállamok és intézményeink szempontjából. Köszönöm. Köszönöm szépen. A harmadik előadó is szeretne válaszolni? Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon sok minden elhangzott. Néhány további megjegyzést tennék, ami az éghajlatváltozás elleni küzdelmet illeti. Számos program és projekt finanszírozása tartozik ide, és folytatnunk kellene ezeket az erőfeszítéseket. Nagyon fontos, hogy az éghajlatváltozás okozta károk csökkentése, valamint az éghajlati alkalmazkodás előtérbe kerüljön. Ez idáig a tagállami tervekre támaszkodtunk elsősorban. Az SDG-k azonban lehetőséget adnak arra, hogy kibővítsük a hatályt. Nagyon fontos áttekinteni a tagállami hozzájárulásokat az éghajlatváltozás elleni küzdelemhez. Ami a demokráciát és az irányítást, a kormányzást illeti, az EU-s együttműködés nyilván érdekekről, prioritásokról szól, de értékekről is szól. Ez egy különleges jellegzetessége az EU-s együttműködésnek. És itt be is fejezném, köszönöm szépen, elnök úr. Nagyon szépen köszönöm mindenkinek, akkor most a társelnökömnek adom meg a szót. As up, I would like to say, okay. Köszönöm szépen. György, parancsolj. Köszönöm szépen. Azt hiszem, az összes képviselőtársam egyetért abban, hogy egy jó fejlesztéspolitikai stratégiára van szükségünk. Két konkrét kérdés fogalm, illetve két konkrét kérdés fogalmazott meg, erre szeretnénk konkrét válaszokat. Ezt kellene elérni a következő alkalommal, hogy konkrét válaszokat kapjunk. Köszönöm szépen. Nyilván vannak olyan kérdések, amelyekre részletesebb választ is kaphattunk volna. Az én kérdésemre sem kaptam választ. Minden esetre nagyon szépen köszönöm az összes mai előadónak, hozzászólónak. Ahogyan láthatják, a képviselők nagyon képviselőket nagymértékben érdekli ez a téma, Remélhetőleg a bizottságtól a következő alkalommal kapunk egy konkrétabb választ. Nyilván nem meglepő, hogy a parlament az első, a kezdeti szakasztól kedve szeretne részt venni a folyamatokban. Remélem, hogy végül eredményesek leszünk ebben. Köszönöm mindenkinek a mai részvételt.